Colleagues, take seat, please. Kedves kollégák, kérem foglaljon mindenki helyet. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Be silent. És csöndet kérek még. Úgy tűnik, hogy a sajtó képviselőivel is meg tudtunk állapodni, hogy a az első két percben tartózkodhatnak elől, és fotózhatják a biztos jelöltet, de ezt követően arra kérjük őket, hogy legyenek szívesek, hagyják szabadon a terepet. Ugyanis egyébként blokkolnák a kilátást a képviselők elől, illetve fordítva, úgyhogy igyekszünk a legjobb körülményt biztosítani. Üdvözlök mindenkit! Először is szeretném szívélyesen üdvözölni Pierre Moszkovici biztosjelölt urat a Gazdasági és Monetáris Pénzügyi Szakbizottság meghallgatásán. A meghallgatásnak az egyik célja, hogy a szerződés által biztosított jogával élve hozzájáruljon a bizottsági kollégium megválasztásához, illetve hogy eldöntse, hogy a biztos jelölt alkalmas-e a kollégium tagjaként történő megválasztása, illetve hogy ellássa a rábízott feladatokat. A szabályzat szerint a 16. cikkeje szerint az általános kompetencia, az európai elkötelezettség, a személyes függetlenség, illetve az adott portfólióval kapcsolatos megfelelő tapasztalatai és ismeretei alapján kerül elbírálásra, és az írásos kérdésekre adott válaszokból is láthatjuk, hogy hogyan kívánja a biztos jelölt a politikai programot megvalósítani az tárcáján belül. A biztos jelölt írásban válaszolt az előkészítő kérdésekre. Ezeket a válaszokat az összes hivatalos nyelven eljutattuk a képviselőknek, és e, e, ezen kívül az érdekeltségeiről is benyújtott egy nyilatkozatot, és ezzel kapcsolatosan nem állapított meg a szakbizottság semmiféle megjegyzést. A vita struktúrája a következő. A biztos jelölt egy bevezetőt fog tartani, maximum 15 percben, ezt követően 5 percben a meghallgatás végén egy zárszóra kap lehetőséget, 45 kérdést tehetnek fel a képviselők 3-3 percben, ebből két perc a kérdés, egy perc a válasz. Először az első körben a politikai frakciók képviselői kapnak szót, és szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy annak érdekében, hogy mindenki szót kaphasson, a három perces időkeretet szigorúan be fogjuk tartani. Szeretném felhívni a figyelmet még arra is, hogy 23 nyelven van tolmácsolás, tehát minden képviselő saját anyanyelvén szólalhat fel. Ez került tolmácsolásra, tehát kérem, hogy ne túl gyorsan beszéljenek végezetül pedig. A vitát, a meghallgatást az Európai Parlament honlapján élőben lehet figyelemmel kísérni és mielőtt megadom a biztos jelölt úrnak a szót, emlékeztetnék mindenkit arra is, hogy a előtte álló feladatok rendkívül fontosak. Igen, komoly kihívások előtt állunk, reagálnunk kell a gazdasági válságra, a gazdasági irányítási keret tehát úgy kell alkalmazni, hogy az a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez hozzájáruljon, és biztosítani kell ezt az elkövetkezendő hónapokban a hatos és a kettes csomagot felül kell vizsgálja, ezt a jogalkotás keretén belül és nem csak a költségvetési szempontokat kell érvényesíteni, hanem a növekedés és a munkahelyteremtés feltételeit is helyre kell állítani és a beruházások terén történő elmaradásokat kell behozni. Végezetül pedig az egyik legfontosabb célkitűzés a stabilitás és az integritás biztosítása az Európai Monetáris Unión belül. A 2012. decemberi decemberben megfogalmazottak szerint, és akkor most átadom Moszkvici úrnak a szót, tehát maximum 15 percben kérem tartsa meg